Good morning, everyone. We will start now again. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, üdvözlök mindenkit. Azonnal el is kezdjük a hetes számú napi rendi ponttal. A hetes napirendi pontban megtárgyaljuk a módosítókat, amelyeket e, az ÁFA rendszer módosítására, az utalványok kezelésével kapcsolatos e, e, rendelkezésekre nyújtottak be. Gálni Perc Ildikó az EPP képviseletében a jelentés készítője, számos módosítót nyújtottak be, és már is megadom a szót Gáné Perc Ildikónak parancsoljon. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak a módosító javaslatokat, a árnyék előadóknak is a javaslatokat és nagyon örülök hogy a jelentésem ismertetése után várok egy kicsit és sikerült számos irodával egyeztetni, és részletekbe menően megvitatni a javaslatot. A jelentésemnek a fő pontjait már ismertettem, úgyhogy azokra nem térnék ki. Mindössze a módostó indítványokról és a kompromisszumos javaslatokról szeretnék beszélni az volt a kiinduló pontom hogy olyan közös adópolitikát kezdeményezzünk az utalványokkal kapcsolatosan amelyek segtségével elég egységesek és erősek is lehetünk az adózási anomáliák elkerüléséhez másrészt átgondolhatjuk most jelen pillanatban a meglévő szakpolitikáinkat vállalt kötelezettségeinket hogy meg tudjunk felelni az előttünk álló kihvásoknak természetesen a kiindulási pont az volt hogy az adózást érintő kérdésekben továbbra is a tagállamok döntései a meghatározóak és a szubszidiaritás elve érvényesül ugyanakkor vannak olyan összetett több tagállamot is érintő kérdések mint például az utalványok rendszere amelynél szükség van egy európai keretre amely egységes szempontok és közös kritériumok alapján biztostja azt hogy az adóelszámolások átlátható és szabályozott keretek között történjenek meg. szeretném megköszönni e ponton újra a bizottság javaslatát ami rendkvül alapos volt és rendkvül átgondolt ebben a témában. most ha a fő kérdéseket nézzük akkor elsőként az első cikkben lefektetett meghatározásokkal szeretném kezdeni. képviselőtársaimmal egyetértésben azt gondolom hogy az összehangolatlanságból eredő kettős adóztatás akadályozhatja és valljuk be hogy ténylegesen is akadályozza az egységes piac nyújtotta lehetőségek kihasználását és azokat a kereskedelmi megoldásokat amik határon átnyúlóak. az adóztatás hasonló okokból eredő szándékolatlan elmaradása pedig visszaélésekre ad alkalmat ennek a problémának a kezelése érdekében pontosan meg kell határozni az utalványnak a fogalmát és meg kell különböztetnünk az utalványoknak a fő tpusait benne az egycélú és többcélú utalványokat. E, úgy vélem hogy a pontos meghatározás nagyon fontos ezért késztettem elő az a jelű kompromisszumot amely felöleli az összes e tárgyú módostót és reményeim szerint a frakciók támogatni is tudják majd ezt a javaslatot ugyanakkor szeretném ismételten eh, hangsúlyozni eh, hogy a héa irányelvnek világossá kell tenni hogy az utalványokat a eh, kiálltáskor vagy éppen a beváltáskor kell megadóztatni a megkülönböztetés természetesen egyértelműen azon múlik hogy az adóztatásra vonatkozó helyes döntéshez szükséges információ rendelkezésre áll a kibocsátáskor vagy éppen ezzel meg kell várni a beváltás vagyis az utalvány adóztatása a végfelhasználásnak a függvénye. fontos persze az is hogy biztostani kell hogy azok az eszközök amelyek jelenleg hasonló fizetésre használhatók de mégsem tekinthetők utalványnak például az egymástól független kiskereskedői pontokon azok a jövőben is hasonló elbrálás alá eshessenek és ne tekintsük őket utalványnak képviselőtársaim által benyújtott módostó indtványokból azt a következtetést vontam le hogy mindannyian azt gondoljuk hogy a hozzáadott, értékadó szabályoknak világosaknak és következetesnek kell lenni a tekintetben hogy mikor keletkezik adófizetési kötelezettség. itt szeretném megjegyezni hogy nagyon köszönöm kleva képviselőtársam éptő javaslatait különösen azokat amelyek az adócsalási lehetőségek felszámolására vonatkoztak adószakértőként jómagam is teljes mértékben egyetértek azzal hogy az adóelkerülési lehetőségek felszámolása valamint az utalványok után beszedett hozzáadott értékadó mennyiségének növelése és ezáltal az állami bevételek növelése érdekében az utalványokkal végrehajtott ügyletek adóügyi kezelése tekintetében ki kell terjeszteni a hatályt valamint fokozni kell a semlegességet és az átláthatóságot ezért minden e tárgyú és kapcsolódó javaslatot csak támogatni tudok. E, végül néhány szó a visszacsatolásról e, amelyet a e, c kompromisszumban találtam megoldani. támogatom stratikakis képviselőtársam javaslatát és támogatom az egyidejű tagállami bevezetést is annak reményében természetesen hogy ezt a tagállamok meg is fogják tudni oldani és be is fogják tudni tartani és e tekintetben a jogszabályoknak a tagállami megalkotása two thousand and fourteen január one jéig e, történne meg és a tagállamok ezen rendelkezéseinek egyidejű alkalmazása two thousand and fifteen január one jétől történne meg. úgy gondolom tisztelt elnök úr hogy minden lényeges és fontos pontot érintettem természetesen várom a Eh, shadow raportőrök és a kollégáknak a megjegyzéseit és eh, szvesen válaszolok minden kérdésre. köszönöm elnök úr! Eh. Köszönöm szépen, Gálni asszony. Most pedig megadom a szót a szocialisták képviseletében Kleves asszonynak. Köszönöm, Elnök úr, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Gál Perc asszonynak, hogy ilyen kiváló munkát végzett a nagyon is szakmai anyagról. Tegnap kés délután egy-két órát beszéltünk az adócsalásról, adó elkerülésről. Én is egy raportőr vagyok, egy jelentés készítője az ECON szakbizottságban. Ezért azok a módosító indítványok is kapcsolódtak ehhez a témához. Miután áttekintettem a módosító indítványokat, gondolom nyilvánvaló, hogy valamennyien támogatjuk a bizottság javaslatát. Fontos lépés ez előre, hogy elérjünk egy át áttekinthető, mindent lefedő, transzparens adózási rendszert, ami az egységes piac működését segíti. Szeretnénk a semlegességet és az átláthatóságot biztosítani az utalványokkal kapcsolatos tranzakciók tekintetében. Ez fontos lépés lehet, hogy hatékonyabban lépjünk fel az adó elkerülés, az adócsalás ellen, és ugyanakkor a hozzáadott érték adó révén, ahogyan ezt az előadó is elmondta, növelhessük az államok adóbevételeit. Ez nagyon különösen fontos a jelenlegi válságos időkben, amikor is a nemzeti adórendszerekre nagy nyomás nehezedik, eh, a eh, költségvetési konszolidációval összhangban. Ezért is különösen fontos, hogy egy nagyon pontos dokumentumot eh, készítsünk. A módosítványokkal együtt ez a jelentés pontosan ilyen nagyon jó irányba mutat. A definíciók tisztázása nagyon fontos, hiszen azt szeretnénk, hogy ez a javaslat végül is az utalványok minden formájával foglalkozzon, így a kuponokat is lefedje. A javaslat, amikor már hatályba fog kerülni, minden bizonyal nagyon pozitív hatást fog gyakorolni az EU költségvetésére. És még egyszer csak köszönetet szeretnék mondani az előadónak a nagyon jól elkészített jelentés tervezetért, és várom azt a kompromisszumos módosítót, amit már e-mailekkel az elmúlt napokban nagyon jól megvitattunk. Köszönöm szépen, Kleve asszony. Most pedig eh, Poszez eh, Oszerz eh, asszonynak adom, úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Elnök úr, hogy megadta a szót. Nem volt nehéz engem kiválasztani a jelenlévő képviselők közül. Ehm, szeretném azt elmondani a képviselő asszonynak, Pesznigel Ildikónak, hogy nagyra értékelem a munkáját. Valóban az átláthatóság megér dolgozunk, és ugyanakkor hatékony és hasznos jogszabályalkotóként kívánunk eljárni. Azt hiszem ennek, ezeknek az elvárásoknak megfelelt a munkája. Köszönjük Gozesz úr, most pedig az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Just very, very, very... Nagyon röviden. Köszönjük szépen Pesznik Állildikornak ezt a nagyon hasznos hozzájárulás, ez egy nagyon konstruktív hozzájárulás. Ez egy nagyon technikai szövegjavaslat, és azt mutatja a javaslat, hogy megértették a bizottságnak a célkitűzéseit. A módosítók is nagyon konstruktívak, különösen a megvalósítás időpontját illetően a jelenlegi írárnokségnek a munkaprogramja ezt a dokumentumot, ezt a témakört 2013-ban prioritásként kezeli. Az ütemterv, a megvalósítás ütemterve nagyon fontos. Az adó csalással is, amely nagyon szerűvé vált, foglalkozik ez a javaslat. Aztán a mobil telekom túldíjazásokról is szó van, amely kb. 50 milliárdot él el az Európai Unióban évente, ezzel is foglal. A jogalkotás az iparágak számára az innovációkkal kapcsolatos bizonytalan helyzetet most végre tisztázza, és nagyon üdvözlöm ezt a jelentést a parlament részéről és a javasolt módosítókat konstruktív módon fogjuk kezelni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a raportőrnek visszaadom a szót, ha szeretne. Szeretne? Szeretném újra köszönni a Shadow Raport... <laughs> Meg szeretném újra köszönni a Shadow Raportőröknek, Leva képviselőasszonynak a eh, hozzáfűzött eh, gondolatait és a megjegyzéseit is és eh, Gozesz képviselő úrnak is szintén. Eh, egy eh, megjegyzésem lenne, amennyiben a árnyékelőadók úgy gondolják javasoltam hogy jövő hétre egy találkozót szervezzünk és ott véglegesteni tudjuk a kompromisszumokat és tudunk beszélni a voting listről is. köszönöm szépen. köszönöm elnök úr. So, thank you very much indeed. Köszönöm szépen hogy emlékeztessek mindenkit, hogy a szakbizottságban a szavazás február 26-án kedden lesz, a plenárison pedig áprilisban szavazunk. Köszönöm szépen, és 10 órakor kellett volna kezdenünk a következő napi rendi ponttal, de szerintem kezdjük el vonjuk össze a 8-as, 9-es és 10-es pontokat, ez pedig a 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetés, Európai Bankhatóság, az ESMA és a, az IOPA-nak a mentesítése. Langen úr a jelentéstevő, 15 módosító indítvány érkezett be. Nagyon sok hangsúlyozta a megerősített erőforrások szükségességét, illetve a 40%-os finanszírozási mixet, 40% az európai költségvetésből érkezik, 30% a nemzeti hatóságoktól. Tehát most megadnám az előadónak a szót. Langen úr, Werner, tessék. Köszönöm szépen. Ez a három jelentés, Európai Bankfelügyelet, Európai Értékpapír Hatóság és az ESMA, ezek a, az Költségvetés ellenőrzési bizottságból érkeztek, és csak a legfontosabb dolgokkal foglalkoztunk, ami a szemvevőszéknek a jelentését illeti, ennek a három hatóságnak a jelentését, ez alapján állítottam össze a hozzájárulásomat. Emellett január 10-én a három felügyeleti szervigazgatójával találkozott a Költségvetési Szakbizottság, Három nagyon fontos témát vitattunk meg. Először is a finanszírozást, hogy mennyit ad be az Európai Unió és mennyit a tagállamok, ez egy 40-60 százalékos arány. Ez nagyon fontos, mert ez kihat a három hatóságnak a függetlenségére, és azért is, mert ez jelenleg azt jelenti, hogy nagyon rugalmatlan a rendszer. Így aztán a számvevőszéknek minden egyes megjegyzését azzal a fenntartással kell kezelni, hogy a finanszírozás ebben az arányban, ahogy most létezik, nagyon problematikus. Ezt jelezték kollégák más frakciókból is, hogy kellene az EU-nak egy saját költségvetési sora. Ez azt jelenti, hogy az EU és a nemzeti tagállamok társ finanszírozásának véget kellene vetni azért, hogy ezek a, az intézmények függetlenek lehessenek. Tudjuk, hogy nagyon nagyok a problémák ezzel kapcsolatban. A második megjegyzésem. Mindig, mind a három jelentésben megjelenik, ezért együtt foglalkozom vele. Az a kérdés, hogy hogy néz ki az alkalmazottak száma, hogyan választják őket, és mennyien vannak. A számvevőszék itt megállapította, hogy több probléma is akadt az alkalmazottak felvételekor, illetve azt illetően, hogy nem elég rugalmasak ezek a hatóságok. Hogy mondjam el, hogy a nemzeti kormányok azt szerették volna, hogy ez a három hatóság ne kapjon túlságosan nagy hatáskört. Én ezt helytelennek tartom, és ezért megfelelő módosítókat nyújtottam be. A harmadik megjegyzésem az, hogy mi történik a tartalékokkal, és itt természetesen vannak javaslatok, ezek megjelentek a módosítókban is, hogyha egyenként bemehe, belemehetnek ezek a jelentésekbe, az Európai Bank felügyelet, Nos, ők azt mondták, hogy a keret jogalkotás kellene, hogy a finanszírozást lefedje, mi azt javasoltuk a parlament része és más kollégák is, hogy legyen külön költségvetési sora ennek, ezeknek a hatóságoknak. A, ha a feltételek megfelelők, akkor a bankhatóságnak nem szabad, hogy a is érüljön. Aztán a bankhatóság megint csak hangsúlyozta, hogy a függetlenség gyakran sérül, mert gyakran a szavazásokkor összeütközésbe kerülnek a nemzeti hatóságokkal, illetve hangsúlyozták, hogy nincs elég alkalmazottuk. Ezt már mondtam. A módosító indítványokat a 8-as ponthoz megkapták, ezek nem nagyon különböznek egyébként a 9-es és a 10-es jelentés módosítójától. Az EBA-val kapcsolatban, a bank felügyelettel kapcsolatban 15 módosító érkezett. Némelyik egyébként Babescu asszonyé főleg, főleg csak a román nyelvi verzióra vonatkozik, és <clears throat> ezeket a módosítókat én igenlem. A hetes módosítót, illetően Hans Péter Martiné. Ő a bérelt irodák 1089 négyzetméteres összterületével, amely 1 millió 16.512 euróba kerül. Ezt azt jelenti, hogy ez évente négyzetméterenként 1000 eurót jelent, és hogyha én ezt elosztom havi leosztásra, akkor kb. 80 euró jött négyzetméterenként, hát nem tudom megítélni, de Londonban, Párizsban és Strasbourgban is egyre, illetve Frankfurtban is egyre nőnek az irodai bérleti árak. Az a kérdés, hogy ezt a hetes módosítót elfogadjuk-e, hát ezt még meg kell beszélnünk. Aztán a kilences módosító, szintén Martin úrtól, miszerint a hatóságoknak nincs felhatalmazás arra, hogy további bürokratikus terheket róljon a tagállamokra. Hát ez igaz, csak a kérdés az, hogy ez hogy tartozik ide a mentesítéshez. Aztán a 13-as módosító Sven Gigoldnak a módosítója, ahol kéri a ö, hatóságot és az Európai Parlament illetékes bizottságait, hogy 2013 áprilisa előtt haladékról adjanak részletes tájékoztatást arról, hogy miért nem tudta feladatait a számvevőcég teljes megelégedésére ellátni. Ö, ez teljesen fölösleges ez a módosító, ez csak azt mutatja, hogy a kolléga nem foglalkozott mélyen ezzel a jelentéssel, először is a számvevőszék jelentését illetően. Először is volt egy publikus meghallgatás, ahol fölmerült ez a kérdés, és ezen kívül voltak plusz tárgyalások, én is ott voltam, ahol a módosításokat ezzel kapcsolatban felkerültek. Hát ez inkább csak sárdobálás, ennek nincs értelme. Én, a, mint jelentéstevő, a 13-as módosított visszautasítom, az összes többit el tudom fogadni, bár mondom, Martin úrnak a módosítójával kapcsolatban vannak kérdőjelek, nem tudom, ő itt van? szerintem nem tudom, hogy ezek a számok, amiket említett, pontosak-e, figyelembe véve a számbevőszék jelentését, de még egyszer, gigoldul 13-as módosítást visszautasítom, a többit el tudom fogadni. Ez volt az Európai Bankfelügyelet. Köszönöm szépen, köszönöm Langen úr, Ferreira asszony a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, Langen úr. A mi nézetünk egyezik alapvetően az önével, mi úgy gondoljuk, hogy ezek a felügyeleti hatóságok új felelősségeket kaptak, és új kihívásokat, nagyon nagy feladatokat, és ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő pénzügyi erőforrásokkal is rendelkezzenek, el kell látniuk a feladatokat, amiket kiróttak rájuk. Mi úgy gondoljuk, hogy a rendelkezés álló technikai erőforrásokat jobban kihasználhatnánk, és ezeknek a hatóságoknak ahhoz, hogy ezt megtehessék, megfelelő személyzetre van szükségük, mert ö, nagyon specifikus feladatokat látnak el néha. Így aztán mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek a hatékonyságnak, a hat, ez hatóságoknak a hatékonyságát garantálnunk kell. Így aztán nagyon hasznos lenne véleményünk szerint, hogyha áttekintenénk, hogy ezek a hatóságok milyen finanszírozást kapnak. Ez ugyanis biztosítana a megfelelő finanszírozás, hogy ezek a hatóságok teljes mértékben függetlenek legyenek, illetve pénzügyi stabilitást is teremtene, amely lehetővé tenni, hogy a hatóságok ellássák a feladatukat. Egy átmeneti fázisban vagyunk, ahol a felügyelet különösen fontos, különösen amikor a költségvetési kérdésekről van szó ebben a válságos időszakban így aztán alaposabb munkát kell biztosítanunk, megbízható munkát ezeknek a hatóságoknak. Úgyhogy nagyon köszönöm Langen úrnak, hogy együttműködött velünk, és más kollégáknak is köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Ferreira asszony. Az Alda részéről Schmidt úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Lemaradtam Langen úr jelentésének első részéről, de remélem, hogy nem dob ugyanabba a kategóriába, mint Sven Gigoldoz, legalábbis tényleg remélem. Úgyhogy Langen úrnak szeretnék köszönetet mondani. Azt mutatja a hozzáállása, hogy nagyjából ugyanazok a nézeteink. Ugye tudják, hogy az ALDE azt támogatja, hogy ezeknek a hatóságoknak az európai szintű működését erősítsük. Ez persze nagyon komplikált, ha nincs elég pénzügyi finanszírozásunk ezeknek az intézményeknek, és azt hiszem, hogy minden módosító kitér erre a problémára. Langen úr említette ezeket a módosítókat, hogy minden jelentéshez érkeztek. Egyébként, ha nincs finanszírozás, nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. A mi frakciónk megpróbálja azt javasolni, hogy elég lenne egy hatóság. Szerintünk ez hatékonyabb lenne. Hát ha nem is most, akkor a jövőben ez megoldás lehetne, és ezt javasolnánk. Ami plusz érv, ha plusz feladatokkal terheljük ezeket a hatóságokat, már többször megtettük, több irányelvben, a hitelminősítő intézetek esetében, is így tovább. Tehát, ha ilyen feladatokat adunk nekik, akkor ehhez, hogy ezt el tudják, lá- el tudják látni, ahhoz megfelelő finanszírozást. kell a kollégám, aki mellettem ül, ő lesz a költségvetésnek a felelőse, és hát minnyáján tudjuk, ismerjük ezt a vitát. Jó, hogy erről ma esik szó, bár én azt szeretném, hogyha nem költenénk túl sok pénzt, azért úgy gondolom, hogy a plusz okoz plusz pénz jár. Langen úr is mondta, vannak olyan módosítóink, amik közösek, mind minden egyes jelentés esetében, és ez persze nagyon hasznos, és nagyon sokat segít. A kérdés az, hogy hogyan teljesítsék a feladatokat a hatóságok. Hogyan módosítsuk ehhez a költségvetést? Én azt gondolom, hogy kicsit óvatosnak kellene lennünk. Mi történik akkor, hogyha díj kirovás révén szedjük be a finanszírozást? Nézzük meg, hogy mi szól emellett, és mi szól ez ellen. Hogy érinti ez a hatóságoknak a függetlenségét, hiszen ez alapvető fontosságú. Ha bevét teleket felügyeljük, akkor mennyiben maradhat független egy ilyen hatóság? <clears throat> Valami új, modern módszerre lenne szükség a finanszírozásban. De szerintem mindent meg kell kérdőjeleznünk, és látom, hogy Elisa Ferreira is benyújtott ilyen irányú módosítókat. Szerintem ez nagyon hasznos hát akkor talán itt abba hagyhatnám, és én úgy gondolom, hogy ez nem lesz túl bonyolult, könnyű lesz közös álláspontot kialakítani, és szerintem nagy többségi támogatottságot fogunk kapni. Köszönöm. Indeed, Mr. Smith. Köszönöm szépen, Schmidt úr. Amennyire tudom, a zöldeket és a gújét, valamint az ecr nem képviseli senki, de Elnézést, elnézést kérek. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim. Itt egy csésze kávét, vagy egy pohár vizet megihatunk, amíg a rövid kis hozzászólásomat elmondom várható volt nyilván, hogy mi is egyetértünk Langen úr jelentésével, de hogy őszinte legyek, én teljesen laikus vagyok, nem értek ehhez a kérdéshez, ugyanis Swinburne asszony a, ennek a témának a felelőse, de ő nincs itt. Ezt néhány felvetést azért hagyd tegyek. Szeretném, szeretnék emlékeztetni Ashley Fox asszony jelentésére, amelynek a tárgya a 2012-es költségvetés volt erről már szavaztunk, és szavaztunk arról is, hogy bizonyos ellentmondások is mutatkoztak az ESA költekezésében, kiadásaiban, egyes költségvetési sorok kapcsán. Megítélésünk szerint ez egy nagyon fontos ügy, ugyanis nagyon gondosan kell bánnunk a pénzekkel, a kiadásokkal, az ESZ-val kapcsolatban. Különösen fontos ez, és biztos vagyok abban, hogy egyébként a véleményünk közel áll Langen úr álláspontjához. Ez egy nagyon rövid észrevétel volt a jelentéssel kapcsolatban, hiszen mondom még egyszer, nem én vagyok ennek a felelőse. Köszönöm szépen, eh, Streiker úr. Elnézést kell kérnem, nem vettem észre önt. Eh, Langen úr, kíván szólni? Igen, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen. Eh, Schmidt kollégának nem kell félni attól, hogy őt ugyanúgy kezelem, mint Gigolt kollégát, hiszen több módosítót nyújtott be, köszönöm a szociáldemokratáknak a támogatást, és azt hiszem, hogy a 13-as módosító kivételével, amit fölöslegesnek tartok, szavazhatunk az összes módosítóról. A kérdés az, hogy az utolsó, a 15-ös számú módosító ami arra emlékeztet, hogy 100%-os finanszírozásra kell áttérni. Nos, a kérdés az, hogy ez tulajdonképpen már benne van más módosítókban is, ha nem is ugyanaz a megfogalmazás, de a 14-esben és a 11-es módosítóban is ez a gondolat, ez a tartalom már benne van. Azt javaslom, hogy akkor térjünk rá az értékpapírhatóságra. Köszönöm szépen, Langen úr! Marvin úrnak adom meg a szót. Werner Langen tulajdonképpen már egy szép kis összegzést tartott, de hát én is a hozzászólók Istenyen rajta vagyok. Ole Schmidt mm, azért nem kapott megsemmisítő ítéletet Langen kollégától, mert mindig ugye kiváló ismerőjenek a témának, és valószínűleg nagyon jó módosítókat nyújtott be. Ferrer asszony több módosítót nyújtott be, amelyek ugyanabban az irányba mutatnak, de egy kérdést feltennék Werner. Hogyha sikerülne elérni a saját költségvetési sort, szerintem ez lenne a legfontosabb gondolat másik dolog, ami a takarékoskodást illeti. Itt nem csak arról a lehetőségről van szó, hogy a meglévő munkatársakkal mondhatjuk-e azt, most egy új feladatkört kaptunk, elége a létszám ehhez, vagy pedig szükség van a létszám bővítésre. Ugye mindig azt mondjuk, hogy takarékoskodjunk, spóroljunk, spóroljunk, csökkentsünk létszámot, de végül is lehet, hogy nagyon észszerű és fontos feladatokhoz kell a létszámot növelni. Ugye az, hogy egy adott iroda terület túl nagy vagy túl drága, ez egy mindig nehéz kérdés, de bizonyos feladatokat csak akkor lehet teljesíteni, hogyha ehhez megvannak a körülmények is, és így az egész intézmény erre képessé válik. Tehát, hogy kell -e létszámbővítés, ez az alapkérdés, ehhez az EBA-t elég alaposan kell ismerni. Viszonylag áttekinthető a helyzet, a jelenlegi helyzet, hogy hogyan épül fel az EBA. Én Frankfurtból jövök, és ott azt szoktuk mondani, hogy ugye gyakran felvetődik, hogy mi a helyzet a pénzügyi központokkal. Nem lehet azt mondani, hogy csak faragjunk a költségeken. A végül kell, hogy valami olyan eredmény legyen, amire azt mondhatjuk, hogy ez működőképes. És az Európai Bankfelügyelet erre azt hiszem egy nagyon jó példa. Ezt mondanám Werner Langennak. Köszönöm szépen, Mannúr. Most pedig Jensen asszonynak adom meg a szót, aki a Költségvetési Bizottság jelentéstevője. Köszönöm szépen. Ole Schmidt az árnyék előadó. Én a 2014-es költségvetés felelős előadója vagyok. Ezeknek az ügynökségeknek, a hatóságoknak a finanszírozása a 2014-es költségvetés keretében is vizsgálandó kérdés. Köszönöm Langen úrnak a jelentéseket. Ez nagyon jó alapja annak a munkánknak is, amit majd a jövőben a köl- köl- költségvetéssel kapcsolatban el kell készítenünk. Sokat konzultáltunk ezekkel a hatóságokkal, pénzügyi problémáik vannak, több tagállam nem tud fizetni, nem tudják különböző részleteket fizetni, sok a bürokrácia. És azután itt van a függetlenség kérdése persze, ami kulcsfontosságú. De eh, meg kell, eh, módosítanunk kell a rendeletet ahhoz, hogy ez itt is meg tudjuk változtatni. Úgyhogy e-, ehhez nyilván a, erre a Költségvetési Bizottságnak eh, nincsen hatásköre, de mi javasolni fogom, hogy nézzük meg ezt a kérdést. Még egy dolog, amit Ole Schmidt is említett, hogy lehetne részben a jövőben díjakból megoldani a finanszírozást hogyha lesz egy átmenet, hogy százszerzékban az EU költségvetéséből kapják a finanszírozást, és közben díjakat is be akarunk vezetni, akkor meg kell nézni, hogy milyen elvek mentén működhet ez így és hogy a tagállamok mennyire tudják maguk csak finanszírozni ezeket a felügyelőhatóságokat. De elvekre van szükség, hogyha be akarunk vezetni a díjakat, hogy milyen elvek mentén akarjuk ezt tenni, és az, hogyha az ügynökségek különböző díjakat szednek be, ez nem szokott annyira átlátható lenni. Még egy dolog, ezek a hatóságok sokat panaszkodnak az organigramokról. Azt ajánlom, hogy amikor a költségvetés tervezési folyamathoz érkeznek, nézzék meg ezeket az organigramokat. Néha azért van gond, nem azért van gond, mert nincs elég pénzük, hanem egyszerűen olyan a szerkezeti felépítés, az organigram, hogy nem tudják a megfelelő embereket a megfelelő munkakörökbe beállítani. Végezetül azt hiszem Langen úr kiváló munkát végzett, és teljesen egyetértek azzal, ami itt van előttünk. Folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen, Jensen asszony. Most pedig Langen úrnak adom meg a szót. Nem tudom, hogy vannak-e még észrevételei. Langen úr, köszönöm a támogatást. Jensen asszonynak külön köszönet. Thomas Mann kérdésére szeretnék válaszolni, majd a következő témánál, az eszmánál, az eszmával kapcsolatban. Ugye a legtöbb módosító azonos, csak más a számozás, de hát nagyon nagy az átfedés a két jelentéshez nyújtott módosítók között. Az ESMA-val kapcsolatban külön nem is érkezett módosító. Az ESMA-val kapcsolatban is felmerül a díjokon keresztüli finanszírozás, a, finanszírozás egyrészt a költségvetésből a tagállamok által, és ha marad pénz, hogy mi történjen azzal, ez egy fontos kérdés. Azután ugye a nemzeti hatóságok minél több pénzt vissza akarnak kapni, tehát nem is érdekük az alapvetően, hogy ez a hatóság intenzívebben dolgozzon. Az ESMA is úgy ítéli meg, hogy a költségvetési korlátozások a tagállami szinten kedvezőtlenül befolyásolja az ESMA-t, hogyha a tagállamok nem fizetik eh, be, ami, eh, ami rájuk eh, hárulna a finanszírozásból. Világosá vált az ESMA-val kapcsolatban, hogy az, mikor egy ilyen hatóság elindul, a kezdeti szakaszbeli nehézségeket nem szabad alábecsülni, ezt a 11-es módosítóban foglaltam össze. Nyolcadik pont, itt egy kicsit finomabban fogalmaztam meg az eredeti javaslatomat, részletesebben meg kell vizsgálni az indulási szakaszban felmerülő problémákat hogyha azt kérdezzük, hogy hogyan is történik a finanszírozás, azt hiszem, hogy ez a döntő kérdés, és ezt szerintem a módosító indítványok elég alaposan körbejárják. Egyébként, mint mondtam, a módosítók azonosak, néhány kollega teljesen ugyanazt a módosítót nyújtotta be mind a két jelentéshez. Az eszmával kapcsolatban, tehát semmilyen új módosító nincs, az EIOPA-nál majd lesz teljesen új módosító is. Köszönöm szépen, Langenor. Árnyék előadó kíván-e hozzászólni az eszmával kapcsolatos módosítókhoz? Ha nem, akkor megint visszaadom a szót a Langen úrnak, hogy az EOPA-val kapcsolatos módosítókhoz is hűzön megjegyzéseket. Az EOPA-val kapcsolatban Ugye megint csak egy most kiépülő intézményről van szó. Az EUPA-nál Emellett még plusz problémák is felmerültek, itt például Ferreira asszony nem, az csak az EBA-hoz jutott be, itt az EUPA-nál nem találom tulajdonképpen csak egy nyelvi módosítót nyújtott be Ferreira asszony. Egyébként az összes többi módosító messze menően megegyezik az ebás módosítókkal. Volt egy meghallgatás, és ez szerint az EOPA-nak a belső auditálás eredményeképpen most a nemzeti hatóságok auditálása is hozzájuk fog tartozni Eh, az ellenőrzések 60%-a, eh, ez egy elég mag- nagy eh, arány, és az EIOPA most még új feladatokat is fog kapni, ezért, tehát ugyanezt tudom itt is elmondani, mint a többi nemzeti hatósággal kapcsolatban. A következő költségvetési év végén lezárt költségvetési év végén el kell majd gondolkoznunk azon, hogy adott esetben különböző kezdeményezésekkel meg tudjuk változtatni a finanszírozást. Ez az EIOPA esetében ugyanúgy felvetődik, mint a másik két hatóságnál. Köszönöm szépen, Langen úr! van-e az előadók, árnyék előadók között, aki szeretne hozzászólni az EUPA jelentéshez? Mann úr. Tulajdonképpen Werner az papírfegyeleti hatóság kapcsán eh, Martin úr a 8. számú módosítót, és itt is a 8. számú módosítót nyújtotta be. Azt mondja, hogy nincs, eh, a hatóságnak nincs felhatalmazás arra, hogy további bürokratikus tereket róljon a tagállamokra, felszólítja a hatóságot, nevezessen be saját maga új bürokratikus feladatokat. Hát ezek a vasárnapi prédikációkra emlékeztet engem. Itt pont a rossz van egy nagyon fölösleges módosító, eztnak tartom ezt. Persze vannak néha a bürokratikus hatása is egy ilyen hatóság működésének, de teljesen fölöslegesnek tartom ezt a módosítást. Mit gondolsz te? Köszönöm szépen, Mann Langenor. Egy Kicsit nem látom ezt egyértelműen a helyzetet, mert sokszor azt mondjuk, hogy saját magunk hozunk létre plusz bürokráciát. A a mandátum tulajdonképpen független, de lehet, hogy a hátsó ajtón keresztül azután egy teljes harmonizációra irányuló törekvéseket is be akarnak csempészi a hatóságba, de azzal egyetértek, hogy Martin úr 8 számú módosítójával kapcsolatban talán részenként szavazunk, hogy az érvénynek egy részét azért esetleg megszavazhassuk. Köszönöm szépen, Langen úr. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az ECON szakbizottságban február 25-én fogunk szavazni, az illetékes szakbizottságban pedig március 9-én lesz a szavazás, és a végső szavazás a plenáris ülésen májusban, áprilisban vagy májusban lesz. Ezek után rátérhetünk a következő napi rendi pontra, a, ugyanis a a szavazást elhalasztottuk, mint tudják, 14. Eh, napi rendi pontra térünk eh, tehát eh, rá az adó csalás, adó kikerülés, adó paradicsom elleni küzdelemről írt egy jelentést Kleva asszony, lövé a szó. An estimated... Köszönöm, elnök úr. Egy ezer milliárd euróba kerül évente az adócsalás az adófizetőknek. Óriási összegről van szó. Ez fejenként 2000 euróba fáj mindannyiunknak. Azt hiszem ezek a számok önmagukért beszélnek. Főként jelenlegi válságos időkben, amikor minden eh, euró adóbevételre szükségünk van, ez a nemzeti költségvetések szempontjából is botrányos ez a kiesés. Ezen kívül annyi, annyi pénzről beszélünk, mint amennyit a tagállamok az egészségügyi ellátásra, egészségügyre költenek, ez így veszélyezteti a belső piac működését, a költségvetési egyensúlyt, illetve egész egyszerűen az adó rendszerek igazságtalanságának egyik megjelenése. Ez a kiesés az adósságot növelik, az adósságot növeli, illetve a költségvetési hiányt. Az adó elkerülés, az adó csalás eh, miatt a növekedés, a munkahelyteremtés szenved kárt. Eh, egész egyszerűen olyan, mint hogyha az ablakon dobnánk ki a pénzt. Szerintem ebben a szakbizottságban nem kell arról vitáznunk, hogy az adócsalás és az adóelkerülés mennyire komoly, sok eh, arcú problémát jelent Európában, és hogy valamit tennünk kell ez ügyben. Biztos vagyok benne, hogy ma rengeteg érdekes gondolat elhangzik majd ezzel kapcsolatban. Tisztában vagyok vele, hogy az adórendszer a továbbra is tagállami hatáskörben marad, ugyanakkor mai globalizált gazdaságunkban, ahol az adócsalás is határon átnyúló jellegű, a nemzeti egyoldalú intézkedések nem hozhatják meg a kívánt hatást. Ezért jelentésemben konkrét átfogó európai adóstratégia mellett török láncsát, elmely a nemzeti, európai és nemzetközi szintű fellépést koordinálná. Az is meggyőződésem, hogy eljött az ideje, hogy bátrak, ambíciózusak legyünk az Európai Bizottság cselekvési tervére hívnám itt fel a figyelmét, amelyben a szakmai jellegű kérdések alaposan kifejtésre kerülnek. A bizottság javaslata jó irányba mutat. Én azonban szeretném, hogy az Európai Bizottság határozottabb lenne, a tagállamok pedig politikailag elkötelezettebbek. Jelentésemben szólok arról is, hogy azt a célt kell kitűzni magunkra, hogy 2020-ra megfelezzük a 50%-kal csökkentsük az adó csalás mértékét. Így az adóbevételeket újabb adók kivetése nélkül, az adóterhek növelése nélkül lehetne jelentősen javítani. Az adókonszolidációt is segíteni, illetve a megszorítások súlyán is könnyítene. A pénzpiacok pénzpiacok is megiszák ennek az adócsalásnak a levét, hiszen a likviditásukra ez komoly kihatással van. To close all open legislative proposals a még le nem zárt jogalkotási javaslatokat a végére pontot kell tennünk, hogy az adócsalás ellen hatékonyan fel tudjunk lépni. Itt van például a megtakarításokra vonatkozó javaslat, amely különösen fontos. Úgy vélem, hogy itt az ideje, hogy a tagállamok lezárják a tárgyalásokat, és bízzák az Európai Bizottságra, hogy az Unió nevében a nem uniós országokkal tárgyaljon. Mindenképpen új eszközökre van szükségünk az adó csalás, illetve az adó elkerülés elleni fellépésben. A jelenlegi adórendszer On. Tax avoidance is closely linked to the concept of aggressive tax planning, where large corporations a, az európai cégeknek az uh, adó minimalizálási stratégiáik azt célozzák, hogy úgy csoportosítsák át a csoporton, cégcsoporton belüli számokat, adatokat, hogy minél kevesebb adót kell befizetniük. Ezzel is fel kell lépnünk. Szeretném, hogyha néhány határozott európai jogszabályt hoznánk ezen harcban. Először is vissza kell vonni a, olyan, olyan pénzintézetek engedélyét, amelyek elősegítik az adócsalók, segítik az adócsalókat konszolidált adóalapot kellene létrehoznunk. A megtakarítás irányelvről szóló tárgyalásokat le kell zárnunk, az ország jelentéseket kell készíteni a több tagállamban működő cégekre vonatkozóan. Más intézkedéseket is szősen látnék, például a büntetőjogi felelősségre vonás szigorítását, illetve az elektronikus kereskedelemre vonatkozó adószabályok napra készítételét. Zárásképpen egy valamit hadd hangsúlyozzak még, az adóparadicsomok kérdését. Az OECD, ami a nemzetközi szervezetek közül első helyen szerepel e kérdés tárgyalásában, készített eh, egy listát a vagy fekete listát az adóparadicsomokról, ez egyelőre üres ez a lista, ami jól mutatja, hogy a nemzetközi munka mennyire hatástalan um, ez ügyben. Miért ne játszhatna vezető szerepet az Európai Unió abban, hogy végre a nemzetközi normák alapján az adóparadicsomokat definiáljuk egyértelmű kritériumok alapján? Úgy vélem, hogy meg kell határozni, hogy milyen intézkedések kell tudunk felépni az adóparadicsomok ellen. Közös európai megközelítés nélkül eh, bármit teszünk, az fabatkát sem ér. A bizottság cselekvési terve nem rossz, de ennél tovább kell mennünk. Nemzeti tagállami fekete listák helyett egy európai fekete listára van szükség. Legvégül a német francia és brit pénzügyminiszterek moszkvai G20-as megjegyzéseire reagálnék. Mindhárman egy közös sajtókonferencián elmondták, hogy az adóelkerülés nem tisztességes, illetve a múltiknak nem szabad visszaélniük a globalizációval, nem szabad ezt arra használni, hogy az tisztességes adóterheiket kikerüljék. Minden hárman azt mondták, hogy törvénytelenné, jogellenessé kell tenni az adóelkerülést. Jó azt látni, hogy egyre komolyabb a politikai szándék az adóelkerülés elleni harc van. Nem szabad hagyni az ilyen kijelentések e, a semmiben lógjanak, valamit tennünk kell. Furcsa, hogy pont ez a három pénzügyminiszter az, aki a legtöbb jogalkotási javaslatot blokkolja a tanácsban. Úgy tűnik, hogy a G20-ak szintjén szívesen vállalja, tesznek kötelezettségvállalásokat. Itt az ideje, hogy az európai vezetők ne csak Moszkvában, hanem itt Brüsszelben is rábólincsanak az európai javaslatokra, hiszen pont azt javasoltuk, amit ők is szeretnének, határozott fellépést. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm az árnyék előadók és a kollégák munkáját, együttműködését. Very much indeed, Mrs. Kleva, on behalf of EPP, uh, I will... Köszönöm szépen. Most pedig az EPP képviseletében Langen úrnak adom meg a szót. Tiszteletbe kell tartanunk a többi szakbizottságot is. Először Pikanen asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Mindenek előtt köszönöm az előadónak a nagyon jó munkát. Ez alapja lehet majd annak, hogy tovább foglalkozzunk ezzel a kérdéskörrel. Nagyon jó kezdeményezés ez a bizottság részéről, és talán még nem is tudjuk megítélni, hogy milyen hatalmas jelentősége van az agresszív adótervezésnek, az adókikerülé, adócsalásnak, adókiátszásnak hogyha ezt a költségvetési konszolidáció kontextusába helyezzük, hogy mennyire szüksége van a tagállamoknak és az EU-nak is a költségvetési bevételekre, miközben ezer milliárdra becsülik a be nem folyó csalásadók kikerülés miatt be nem folyó adók összegét. Ez indokolja tehát azt, hogy az EU, a társadalmak foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Az polgárok nehezen hisznek eh, egy olyan rendszerben, ahol a gazdagok mm, egyszerűen nem fizethetnek adót, eh, és a többiek eh, fizetik meg ennek a, vagy viselik az összes terhet. Ebből a szempontból talán még fontosabb, hogy ebből a szempontból vizsgáljuk ezt a kérdést. Néhány megjegyzés röviden, hiszen ez egy hatalmas kérdéskör mi az, ami tisztességtelen? Ugye adóverseny mindig van, de mit tekintünk nem fel tisztességtelen adóversenynek? Vagy mit tekintünk már tisztességtelen adó, agresszív adótervezésnek? Néhány tagállamban hogyan élnek vissza a lehetőségekkel? az agresszív adótervezés, adókikerülés, adócsalás kapcsán külön eszközökre, intézkedésekre van szükség. Amit igazából szeretnék felvetni és kiemelni a jelentésből, az a G20-ak és az OECD ezen területen végzett munkája, erre a jelentés is utal, az EU-nak még aktívabb szerepet kellene játszania, konkrét javaslatokat kellene kidolgozni a nemzetközi szinten is. Néhány módosítót fogok majd ezzel kapcsolatban benyújtani. Szerintem a meglévő egyezményeket, jogszabályokat jobban kellene felhasználnunk, amikor már büntető jogi eh, adócsalásról van szó tehát többet is tehetnék talán, mint ami a jelentésben felvázolásra kerül. Szeretnék néhány módosítót benyújtani még a következő kérdésre vonatkozóan is. Hogyan tudjuk felhasználni a meglévő jogszabályokat, különböző fórumok, hogy fellépjünk az adókikerülés ellen. Egy jó példa a közös konszolidált adó alap, erről szól a jelentés is, azután kötelező együttműködés az adóhatóságok között. Nagyon tetszik nekem az a gondolat is, hogy jobban használjuk fel a pénzügyi tárgyú jogszabályokat, rendeleteket, például a bankolási engedélyek kiadását, vagy esetleg vissza lesen vonni a banktevékenységre vonatkozó engedélyt olyan pénzintézetektől, amelyek eh, adó eh, kikerülésben részt vesznek. A pénzmosás irányelv kapcsán pedig eh, ott is van még lehetőségünk arra, hogy kicsit szigorítsunk. A második felvetésem ez nemzetközi vonatkozású. Ugye mit tehet az Európai Bizottság, mit tehet egyáltalán EU, az EU? Az adóazonosító számok kérdése nagyon fontos, azután az anyavállalatra vonatkozó irányelv, a kamatokra és jogdíjakra vonatkozó jogszabályok, az adóparadicsomokra vonatkozó jogszabályok kezelése, a, a kettős adóztatás elkerülését célzó egyezmények kérdése. Ezeket föl kell függeszteni olyan országokkal, amelyeket adóparadicsomként azonosítottunk be. És ahogyan a bizottság is ezt említi, el kell kerülni azt is, hogy kettős adó nem fizetés lehetséges legyen, ez már persze büntet büntető bűncselekménynek tekinthető, de közös módszerekkel kellene ezzel ellen küzdeni. Összességében itt a parlamentben jó lehetőségünk van arra, hogy a tanácsnak átnyújtsunk és a bizottságnak egy jó részletes anyagot arról, hogy milyen konkrét fellépéseket, intézkedéseket tartunk szükségesnek eh, ahhoz, hogy valóban érdemi lépések történjenek az adócsalás és az adók eh, kijátszás ellen. Köszönöm szépen, Pikánen asszony! Most pedig Skilla Kalajkakis úrnak adom meg a szót, aki az Aldét képviseli. Parancsoljon! nevemet nagyon jól ejtettek ki, ilyenekor. Egyetértek az előttem szóló kollégákkal és az előadóval, valóban nagyon fontos ez a kérdés, és a jelentés maga is kitűnő. Az adókikerülés, adócsalás, adókijátszás kérdésköre nem csak az EU pénzügyi érdeke szempontjából fontos, hanem azért is, mert nem működhet jól a fiskális unió, hogyha nagyon eltérő az adókikerülések kezelése a tagállamokban. Az adó elkerülés, hogyha nagy méreteket ölt, tulajdonképpen leginkább az exportőrök versenyképességét érinti károsan. Ugyanis az exportőröknek rendszerint nincs lehetőség arra, hogy ne fizessenek adót, ők ugyanis az országon kívülre exportálják a termékeket. Tehát nagy mértékű adókiátszás a periféri országainak a gazdaságát sújtja a legjobban. Ha megnézzük az, ezt az adó szakadékot, vagy részt, akkor látjuk, hogy az államok az unióban elesnek nagy adóbevételektől, és tulajdonképpen nagy szocialista államokat hoznánk létre, hogyha nem tudnánk csökkenteni az adókulcsokat. Tehát igen, hatékonyabban kell kezd fellépnünk az adókikerülés, az adóparadicsomok ellen. Ez ügyben a tagállamoknak és a bizottságnak is nagyon aktívan kell fellépnie, és ezt mi is kell, hogy támogassuk, de nem térhetünk vissza a különutas tagállami politikákhoz. Ugyanis hogyha végső soron az államnak a gazdaságba történő beavatkozása nyomán nőnek az adók, akkor általánosságban az unió nem lesz versenyképes. És végül az adó versengésről, versenyről. Az eurózónában most már vannak olyan eszközök az országok kezében, amelyekkel a versenyt befolyásolják. Igazából a monetáris politika eszköz eszközeit nem tudják alkalmazni már, a fiskális politika eszközeit is egyre kevésbé, hiszen egyre inkább elmozdultunk a költségvetési konszolidáció és a hiány eltüntetése felé. Ezek után a kérdés az, hogy a periféria országai hogyan tudják megőrizni a versenyképességüket, hogyha most már nincs a kezükben eszközök, nem tudják növelni az innováció vagy K plusz F-en keresztül a versenyképesüket, akkor alacsonyabb adókra van szükségük, hogy mégis versenyképesek maradjanak. Most vannak olyan országok, ahol a munkanélküliség 27 százalékos. Hogyan tudnak ők beruházásokat oda vonzani? Eltérő kamatok. Nagyon eltérőek a kamatok, 3-4 százalékos különbség is van az EU meghatározó gazdag országai és a perifériák között. Hogyan tudják megőrizni tehát a versenyképességet, ha nem alacsonyabbak az adóik? Ezért az adó verseny lehetőségét meg kell őrizni, de ugyanakkor kezelni kell az adókikerülés problémáját. Köszönöm szépen, Kilakákis úr. Jobb lenne, ha Feodorosznak hívnám, nem? Akkor a zöldek részéről Eichhout úr. Köszönöm szépen, elnök úr. És én se próbálom megkéteni az önnevét, mert az is szörnyű lenne. Mindjárt küzdünk ezzel a név problémával, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a raportőrnek a az adóval kapcsolatos illegális cselekmények elleni harcról szóló jelentését, és általában véve minnyáján egyetértünk, hogy az adóelkerülést és az adóparadicsomok problémáját azt föl kell tárnunk. De nincs benne egy, egy kijelentés, miszerint minden tagállamnak legyen joga vétó jogot gyakorolni bármilyen adókérdése kapcsolatban. Jelenleg ez a nagy probléma az EU-ban. Ugyanis Egyrésztről újonnan érkező megszorításokról beszélünk, a kiadások megszorításáról, de ugyanakkor azt még megengedjük a tagállamoknak, hogy az adó területén versenyezzenek, ami azt eredményezi végeredményben, hogy az unió egész területén csökkennek a bérek, a bevételek. És akkor megint azt mondja a, a bármely kormány, hogy költsetek kevesebbet, tehát ezért nem haladunk előre. Nézzük meg, hogy mi történik a tranzakciós adóval. Hiszen van egy csoport, aki mindenkit le akar előzni. Aztán nézzük az energiát. Minden egyes adóval kapcsolatos dokumentum megakadt. Úgyhogy amikor az adó csalás, adókijátszásról beszélünk, akkor egy közösségi megközelítésre lenne szükség. Én tudom, hogy ehhez szerződés változtatás kellene, mivel Cameron ezt már megelőlegezte, ezért tegyük egyértelművé, hogy mi, a parlament, azért akarjuk a szerződést megváltoztatni, hogy az adóval kapcsolatban legyen egy közösség, egy közös módszer, úgyhogy lesznek módosítóim, hogy ezt kihangsúlyozzam. Aztán az adó kijátszásnak a hatása. Minnyáján tudjuk, hogy ez a fejlődő országokra is kihat, hiszen így sérül a versenyképességük. Úgyhogy amire szükség van, az az, hogy a már érvényben levő adó szerződések hogyan sérülnek, különösen a fejlődő országokban. Aztán van még egy kérdés. Ez egy holland kérdés. Szerintem itt az ideje annak, hogy az adóparadicsomnak a definícióját megszigorítsuk. Mivel én holland vagyok, kimondhatom, hogy Hollandia adóparadicsom. És szerintem szörnyű az, hogy a bizottság húzza az időt, ahelyett, hogy egy jó használható definíciót adna az adóparadicsomra. Ezt tudjuk, hogy a hollandoknak ez nem tetszene, mert akkor gyorsan rákerülne a bélyek Hollandiára, hogy adóparadicsom, de hát ez azért ne tartson vissza senkit. Én zöld párti vagyok, és tudom, hogy a holland parlament elfogadott egy olyan határozatot, mi szerint a holland jogi szövegekben nem lehet olyan kitételt alkalmazni, hogy adó paradicsom. De hát itt Brüsszelben vagyok, úgyhogy hadd mondjam el, hogy az EU-nak viszont van szüksége egy ilyen definícióra, és igen, Hollandia egy adóparadicsom. Aztán még egy holland dolog, az adó kiátszást illetően az euró válság rontott a helyzetet. Például nézzük meg, hogy Portugáliából hány vállalkozás áttelepül Hollandiába, viszont Hollandiában kiesik egy csomó bevétel az adó elkerülés miatt. Hát én tudom, hogy így most nem szerzek magamnak túl sok szövetségest a saját országomon, de hát hagyd legyek már őszinte, és hát ez a zöldök politika, és az és az mindenképpen ilyen probléma, úgyhogy köszönöm, elnök. Köszönöm, Eichhout úr. Akkor konzervatívok részéről most igen, köszönöm szépen, Strecsek úr, mondja. Nagyon figyelmesen hallgattam a vitát, és hogy őszinte legyek, több tucat megjegyzésem lenne ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Csak aztán most, hogy hallom a vitát, áthúzogattam az összes megjegyzésemet. Nem hiszek a fülemnek. Mit hallok itt? Az első megjegyzésem. Valószínűleg kisé fölháborodott lesz, és kisé fölzaklatott, de azért hányan ülnek itt, akik valaha is saját vállalkozást ö, irányítottak? Hányan vannak közülünk, akik adóhatóságok és adókódok termékeit kellett, hogy lenyeljék. Hát én igen. Nekem volt egy saját vállalkozásom, és én tudom mi az, hogy számla. És azt is tudom, hogy az mit jelent, hogy kitöltse ezt az ember, várja örökké valóságig, hogy adó, adósság, az adóhatóság reagáljon és visszatérítse a nekünk járó pénzt. Hát én nagyon sajnálom. Rapportőr asszony, nagyon egyszerű azt mondani, hogy az elveszett pénzeket be lehetett volna forgatni az egészségügybe. Persze, ez így van, de hát azért ez kicsit elegyszerűsített dolog. Ez egy nagyon manipulatív mondat, hogy a valóságot a saját képünkre formáljuk. Én teljes mértékben azt gondolom, hogy nem tudom ezt így elfogadni, és azokat támogatom, akik minden nap szembesülnek ezekkel a kockázatokkal, amikor a saját vállalkozásukat működtetik. Hiszen ha mi lennénk, hogyha mi vállalnánk a kockázatot, ugyanakkor átmegyek, akkor itt most senki nem ülne, ebben biztos vagyok. Nagyon sajnálom, hogy ilyen dühös vagyok. Itt az ideje, hogy megnyugodjak kicsit. The correct question after the debate. A kérdés, ami még továbbra is fennmarad, az az, hogy miért van az, hogy vállalkozások megpróbálják kijátszani az adót, vagy esetleg a bevételüket adóparadicsomba irányítják. Ez a helyes kérdés, ezt kell föltenni, nem arról kell gondolkodni, amit itt teszünk. Tehát a helyes kérdés az az, mi az oka, mi idézi ezt elő. Nagyon egyszerű az ok. Magasak az adók, túlságosan bonyolultak az adószabályok, értelmezhetetlen az adóval kapcsolatos igazságszolgáltatás, túl szabályozott a vállalkozók tevékenysége. Ez az, amiért az emberek, és akkor én nem támogatom azokat, akik adót csalnak. nyilvánvalóan senki sem, de az adó kiátszás, az adó elkerülés, hogy pontosítsam, és egyébként ez így nem is került bele a jelentésbe. Akár akarjuk, akár nem, ez egy jogos és jogi szempontból működtethető tevékenység, mert annyira összetett az igazságszolgáltatás a szabályrendszer, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ha európai szinten ö, szabályozok ezt, attól nem javul a helyzet. Egyszerűen csak bonyolultabb, és még érthetetlenebb lesz a helyzet. Ez pedig azt eredményezi majd, hogy akkor aztán a tőke tényleg eláramlik az adóparadicsomokba, és akkor aztán csinálhatjuk a fekete listáinkat. El, folytatja. É, elnök úr, a, a, még a módosítókra nem tértem rá. A módosítóim e, ezt a gondolatmenetet követik. Köszönöm. Köszönöm szépen, Strezsek úr, és elnézést kérek, hogy felbeszakítottam. Handel úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor én is tennék egy előzetes megjegyzést kapcsolódva az előttem szólóhoz. Amikor képviselővé váltam, akkor egy közepes méretű cégnek az igazgatója voltam. Lehet, hogy sokakat meglep, hogy egy GUE és ilyenekkel is foglalkozik, de egy dologban azért egyetértek az előttem szólóval. Az ember nagyon ritkán szokott örülni egy adó visszatérítésnek, de azért az, hogy az előírásokat, az adószabályokat még bonyolultabbá tegyük, az szerintem nem váltja ki automatikusan azt, hogy az ember az adót paradicsomba irányítja, hiszen az adófizetés az egy társadalmi kötelezettség. Lehet az, hogy az embert nem nyűgözi le egy demokratikus intézmény minden egyes működési aspektusa, például a költségvetés, de aki adót csal, adót játszik ki. Azt véleményem szerint azért teszi, nem azért, mert bonyolultak a, bonyolultak a szabályok, hanem azért, mert hajlamosak bűnügyi tevékenységet elkövetni, és nincs meg bennük a társadalmi felelősségérzet. Évek óta, ami már egyszer leülepedett, azt most még egyszer felássuk, és még egyszer kielemezzük, pedig mind az adócsalás és az adókijátszás területén sürgősen kellene javítanunk a helyzeten. És lehetne is. Néhány nappal ezelőtt az OECD az adó elkerülési stratégiákat elemezte, és intézkedéseket fog tenni ezzel kapcsolatban a következő hetekben. De ma már vannak olyan tevékenységek, amik lehetőségek. Köszönet az előadónak egyébként. Nagyon sok javaslatát üdvözöljük, különösen, hogy felhívja a tagállamoknak a figyelmét, hogy a kettős adóztatásnak vessenek véget, hiszen ez így nem teszi átláthatóvá ezt a területet. Lesznek még kiegészítő javaslataink, hogy a az adókijátszást és az adó elkerülést tisztázzuk, hogy mit jelent, hogy hogyan lehet ennek utána járni. Aztán, ha vannak olyan tagállamok, amik nem működnek együtt, azoknak az engedélyét azt, hogy más országokkal ö, szerződéseket kössenek, ezt ne tegyük lehetővé. Az európai banki intézmények, amelyek ilyen tevékenységet folytatnak, azoknak vonjuk vissza az engedélyét az európai piacok, ami az osztalékokat és jutalékokat illeti, a, ezeket az ilyen tevékenységeket folytató bankokat, akkor lehetne egy büntetőadóval sújt egy 50%-ossal. Mi ezt a javaslatot tesszük, reméljük, hogy támogatják. Az előadó nő megállapította, hogy egy milliárd euró folyhatna be az, amit nem folyik be Európában az adókiegyzés miatt és ezt visszatartják a felelős intézmények Európában. Tehát az Aldés kollégámhoz csatlakoznék. Nem arról van szó, hogy adódömpinget és adóversenyt váltsunk ki, hanem arról, hogy hogy ne terheljük tovább a tagállamokat és a társadalmakat, és egy minimál adót szabjunk meg Európában. Elnök, köszönöm szépen, Hendel úr, most pedig Intfeld asszony, Gálpelc asszony, McCarthy és Gulár asszony. Ha valaki meg szeretne hozzászólni, akkor jelezze. Tehát akkor megadom a szót Intfeld asszonynak. Yes, thank you, Chair. First of all... Uh... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék Strejcsek úr felvetésére Persze az adózásnak tisztességesnek, fernek kell lennie az adózás, az adóbeszedés hatékony kell, hogy legyen, minél kevesebb bürokráciával kell, hogy járjon. Ugyanakkor nem hiszem, hogy azt akarta volna mondani, hogy milliómosok és milliárdosok Görögországból svi, svájci számlákra e, csatornázhassák a pénzüket, ez szerintem nem vállalkozó így magatartás. Az én hazámban például amikor kiderült, hogy a királyi család egyik tagjának a brit szigeteken tartott szemlán volt pénze, akkor az emberek nem örültek. Ez erkölcsi kérdés is. Ha valaki máshol akarja tárolni a pénzét, ahova nem jut el az adóhatóság pénze, akkor ért. Egyértelmű, hogy gazdag emberről van szó, hiszen ha nem lenne gazdag, akkor nem lenne annyi pénz, amit érdemes másút tárolni. Megint csak a gazdagok szegények szembenállásáról van szó. Két kérdésre reagálnék még. Egyik az információ megosztása, illetve az átláthatóság kérdése. Az információ csere, információ megosztása fontos dolog, de csak akkor a szabályozott módon zajlik garanciákat kell beépíteni a rendszerbe arra vonatkozóan, hogy ki milyen információhoz férhet hozzá, és milyen célra használhatja fel azt. Láthatjuk, hogy ez nem megfelelően szabályozott, többen jelezték, hogy mindenféle megállapodásokat egy-két tagállam még blokkol. Először is az európai eh, eh, kormányzatok lopott információt vásárolnak? Hát szerintem ez nem kívánatos fejlemény, erről többet kellene beszélnünk. Beszélnék mindenképpen a nemzetközi együttműködés kérdéséről is. Aggódom amiatt, hogy az Amerika, a FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, a külföldi számlák adózásáról szóló, idén életbe lépő amerikai jogszabályra gondolok, amely aggasztó, hiszen ez a pénzintézetekre, az Amerikában is működő pénzintézetekre óriási terhet ró, hiszen az amerikai szervezetekkel, cégekkel, eh, magánszemélyekkel kapcsolatos eh, információt kell, hogy adjanak azok európai számlájukról. Egyes tagállamok két oldalú megállapodásokat kötöttek az eh, amerikai Egyesült Államokkal, szerintem ezek jogilag nem százszázalékosan tökéletesek, nem állják meg teljesen a helyüket. Mi itt az Európai Unióban az adó csalás ellen próbálunk felépni, miközben Amerikában mindenféle fenntartás nélkül küldünk mindenféle információkat. Nos, ezzel kapcsolatban az Európai Bizottságtól kértem, hogy az ezzel fatkával kapcsolatos dokumentumokat megkapjuk, azóta sem kaptam semmit. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság végre eljutatná hozzám, európai parlamenti képviselőhöz ezeket a dokumentumokat. Kérek ma az egész házat, hogy valahogy vessük, vegyük napirendre ezt a kérdést, akár külön napirendi pontként is. Köszönöm. Indi. Köszönjük Inetveld asszonynak, most pedig Gáni Pecélikónak adom el. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek mert egyetértek azzal a megközeltéssel hogy az adócsalás és az adókikerülés koordinált és többrétű intézkedést igényel és nagyon sokrétű ez a probléma. ez a legnagyobb nehézsége egyébként ennek a kérdésnek és ezért szükséges egy koordinált megközeltés és egyetlen tagállam sem tudja ezt a kérdést önmaga rendezni. vagyis nagyon fontos a jó adóügyi kormányzás és nagyon fontos egy közös stratégiai megközeltés is. ennek vannak egyébként elemei ilyenek például az adóügyi irányelvek amelyek például a kamat és a jogdjfizetéseknél vagy az anya leányvállalatról szóló irányelvek amik irányában már eh, próbálták ennek a kérdésnek a kezelését azonban a fő célunknak annak kell lenni hogy egy áttekinthető rendszert tudjunk kialaktani. egyetértek azokkal akik azt fogalmazták meg és ez nagyon fontos elem és kritérium is egyben hogy bármilyen intézkedésünk sem eredményezhet bürokráciacsökkenést és nem sújthatja a megfelelő adófizetőket a tisztes adófizetőket és nem akadályozhatja az ő tevékenységüket sem továbbá nagyon fontos elem hogy az intézkedések egyike sem korlátozhatja az e tekintetben meglévő tagállami szuverenitásokat mármint az adó vonatkozásában. gy nem sérül sem a versenyképesség sem a gazdaságpolitikai irányok nem sérülnek a tagállamoknál ugyanakkor egy koordinált összehangolás fellép és keletkezhet. nagyon fontos hogy az információ ezekben a kérdésekben Eh, rendelkezésre álljon ez akár egy portálon is lehetséges eh, a formáját természetesen meg kell teremteni másrészt az is nagyon fontos hogy az információcsere az kellően gyors legyen ahhoz hogy az adócsalást és az adóelkerülést eh, időben, ellen időben föl lehessen lépni. ennek egyik eleme lehet még E, a létező rendelkezéseknek a felülvizsgálata a mi közös rendelkezésünk és a megfelelő lépéseknek a megtétele. már képviselőtársam emltette e, de én is ki szeretném emelni hogy nagyon fontos hogy eltérő gyakorlatok vannak az egyes tagállamoknál ebben a kérdésben de van például kétoldalú megállapodás a kettős adóztatásnak az elkerülésére ugyanakkor nincs egyezményünk a kettős nemadóztatásnak az elkerülésére. ennek az áttekintése is fontos lehet a bizottság cselekvési tervével kapcsolatosan már volt egy plenáris ülésen egy témánk mégpedig a héjacsalások elleni gyors reagálási mechanizmus kidolgozásával vagy a fordtott választási lehetőségével. ezt a gyors reagálási mechanizmust szerintem példaként lehetne alkalmazni és ki lehetne terjeszteni teljes körűen akár az a közös módszerek kidolgozásával együtt. ezeket a javaslatokat egyébként módosítók formájában be szeretném majd nyújtani és nagyon nagyon örülnék hogyha a raportőrrel sikerülne ebbe a kérdésbe részletekben is egyeztetni. köszönöm elnök úr! Thank you very much indeed, Mr. Galpel. I will give the floor. Köszönöm szépen, Percni asszony. Következő kolléganő. Rövid leszek, mert szerintem az előadónk nagyon jó tervezetet készített, ezen most tovább tudunk dolgozni, az egyes konkrét részleteket tovább tudjuk bontani. Ne veszítsük el a, a teljes kép vizsgálatát. Ugye múlt héten Moszkvában a G20-ak prioritásként határozták meg, hogy az adó elkerülés ellen megpróbáljanak eh, koordináltan fellépni. De eh, Szrekesz kollega javaslatára szeretnék még kitérni. Valóban nagyon világosan kell megfogalmaznunk, hogy eh, miről is beszélünk. Itt a tisztességes, fair fellépésre kell koncentrálnunk, azaz azokra a nagy nemzetközi cégekre koncentráljuk, akik mindig a fórum shoppingot csinálják, tehát oda mennek, ott adóznak, ahol a legalacsonyabbak az adók. Az adózásra kapcsolatos felelősséget kell kiemelnünk. Az Egyesült Államokban például, amikor kiderült, hogy a Starbucks eh, az Egyesült Királyságban nem fizet adót, akkor erre a fogyasztók úgy reagáltak, hogy bolykottáltak a starbucks Starbucks-ot, nem vettek ott kávét, mert azt mondták, hogy én fizetek adót, eh, azért, hogy is, akkor is, amikor veszek egy eh, csésze kávét, akkor miért nem fizettek ti is adót az államkincsárnak? Tehát itt a felség, a méltányosság nagyon fontos. Egyetértek azzal is, hogy a kis vállalatokat nem szabad megfojtani új szabályokkal, de ezzel foglalkozunk kell a jelentésben ugyanis az adóhatóságok elismerték, hogy azt is, hogy nagyon sok időt fordítottak arra, hogy a kis halakat vadásszák le, tehát akik mondjuk kis benne valamit nem jól töltöttek ki az adóbevallásban, és nem maradt idejük arra, hogy a masszív, a nagyon komoly, súlyos adócsalást elkövetők ellen lépjenek fel. Ezt a területet meg kell vizsgálni a pénzügyi szolgáltatások irányát kapcsán is, hiszen a pénzügyi szolgáltatások rendelet körébe tartozik ez. A Barclays ha emlékeznek rá, végül is egyességet kötött, ugyanis nagyon nagy adó elkerülés bizonyítottak rá, és a ható, adó hatékonysági egységet hozott létre. Mi ez így, adó hatékonysági egység egy vállalatnál, aki azzal foglalkozik, hogy minél kevesebb adót fizessen a vállalat. De az adó fizetőkkel szembeni méltányosság és tisztesség az, amire ezeknek a vállalatoknak gondolniuk kellene. És nagyon sok problémáért, amivel szembesültünk a pénzügyi válság kapcsán, nem merült volna fel, hogyha tisztességesen fizettek volna az adót, adót a cégek. Ehelyett ilyen adóoptimalizási részlegeket hoznak létre, rengeteg jogászt foglalkoztatnak, akiknek a feladata az, hogy minél inkább a legalacsonyabb szintre csökkentsék a vállalatok adófizetését. Batinon kollégámmal nagyon is egyetértek, hogy természetesen a fejlődő világra is oda kell figyelnünk, az ottani adózási rendszerek kapcsán elég sok történet került be a sajtóba. Egy ügy például két hete, amikor kiderült, hogy egy, egyik legnagyobb cukor eh, termelő, a Lipton, eh, Lipton tea, amit mi, mi is iszunk, eh, szintén ők állítják elő, és kiderült, hogy nem fizetnek adót az indiai kormánynak, hanem egy adóparadicsom, a Zambiába kellene adót fizetniük, és lát, um, láttunk képeket, eh, amikor gyerekek az eh, iskolában nem kapnak eh, könyvet, nem tudnak iskolába járni, és akkor ez a nagy vállalat nem fizeti be Zambiának, egy szegény országnak az adót. Tehát a méltányosságra, a tisztességességre is gondolni kell. Miért nem megyünk neki ezeknek a multinacionális nemzetközi cégeknek, ahol akik mindig el tudnak menni oda, ahol a legkedvezőbb az adózása. A francia kormány most például megalkotott egy törvényt, törvényt a, azt akarja, hogy a gazdagok több adót fizessenek, de most akkor elmennek a cégek Luxemburgba, ahol meg nem kell adót fizetniük. Itt a tagállamok nem egyeztek meg, és a G20-ak sem egyeztek meg azzal, hogy hogy kezeljék ezt a kérdést. Ezzel a jelentéssel legalábbis kihangsúlyozzuk a felelősséget, azt, hogy fellépésekre, intézkedésekre, tettekre van szükség, és nem szavakra. Ilyen gondolatok mentén fogok majd módosítókat benyújtani, rámutatni arra, hogy hol nem fel a rendszer, amikor alapvetően az adófizetőkre hárul az adófizetési kötelezettség a vállalatok helyett. Köszönöm meg Carty asszony, most pedig Gulár asszonyé a szó. Köszönöm szépen, Pablo. Nagyon röviden, mert sok minden elhangzott már. Százszerzékben egyetértek azzal, hogy a kis vállalatokat nem szabad túl terhelnünk az adózással. Különösen jól irányított cégekről van szó. De már elegen van a red tape-el, a bürokráciáról vagy hivatkozással, a Starbucks, a Google, hogy egyik országból a másikba mennek, ne használjuk már ezt az érvet a kis vállalatok terheit csökkenteni kell, de nem a KKV-k okozzák a gondot az adó elkerülés kapcsán. Eichhaut úrnak mondom a következőt. Az eurózónában problémánk lesz, ha figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy állami finanszírozást akarunk sok területen, és ugyanakkor nem figyelünk oda az adóbevételekre. Úgy teszünk sokszor, mintha a kiegyensúlyozott költségvetés az olyasmi lenne, amit így egyszerűen elérünk, hogyha csökkentjük a kiadásokat, és növeljük a bevételeket. Ez, ez abszurd dolog. Ez az adózással függ össze elsősorban, és a belső piacon az egyelő szabályok, versenyfeltételek megteremtése is nagyon fontos. Itt van a közös konszolidált társasági adóalap, hogy ez jó lenne a, azon váltok számára, akik határon átnyúló ügyleteket végeznek. Úgyhogy egyetértek azzal a javaslattal, hogy komolyan foglalkozunk ezekkel a javaslatokkal. Az előadó azt mondani, hogy árnyék előadóként majd igyekszem konstruktíven együttműködni, biztatom, hogy lépjünk tovább. Ez szerintem ez a legfontosabb ügy, amiben meg tudjuk nyerni ismét a polgárokat. Hogyha nem csinálunk semmit adóügyekben, akkor biztos vagyok abban, hogy néhány év múlva már véglegesen beismerhetjük a verességet. Köszönöm szépen, Szilvia. Most pedig Tahó úrnak adom meg a szót. Maram. Rapporteur, I will give my remarks in Finnish. Köszönöm, ha megengedik finnül folytatom, úgyhogy kérem tegyék fel a fejhallgatóikat. Kierolajveropetoksilla on valtavat yhteiskunnalliset vaikutukset. Nos, az adócsalás és az adó elkerülés igen komoly bevételkiesést okoz a tagállami költségvetésekben. Komoly probléma, amit komoly kell, komolyan kell vennünk. Arról nem is beszélve, hogy az adócsalás milyen mértékben torzítja a versenyt a belső piacon, ezért üdvözlöm ezt a jelentést, főként azt a részét, ami az adóparadicsomokról szól. Többen rámutattak a kollégák közül, hogy a bürokráciát el kell kerülnünk, amikor fellépünk az adócsalás ellen. Az adózási kérdések elsősorban um, tagállami hatás körbe tartoznak. Ne felejtsük el, általában a legegyszerűbb megoldás a legcélre vezetőbb. Nem szívesen kapcsolom ezt a kérdést, az európai szemeszterhez. Ez pedig fennáll ehm, bennem a benne van annak is érdek, hogy a kettőt összekapcsoljam, de hát ez talán nem lenne most célra vezető. Folytatom tehát inkább azzal, hogy a bevált gyakorlatokat eh, kellene ehm, megosztanunk az adó csalás elleni fellépés területén. Finországban is óriási botrányok voltak, eh, eh, amikor is a bizonyos cégek állami támogatással indítottak üzleti tevékenységet, aztán pedig egyáltalán nem fizettek adót. Köszönjük, Terhór! Most pedig Stolajan úrnak adom meg a szót végezetül, de nem utolsó sorban. Köszönöm, elnök úr! Röviden beszámolnék a lóhús botrányról. Örülök annak, hogy az én hazám nem szerepel ebben a botrányban, ebből kimaradtunk, mert a román lóhúst legális dokumentációval ellátva küldtük exportra, amiben egyértelműen meg volt jelölve, hogy ez lóhús, de aztán valahol útközben valaki átírta a dokumentumot, és a lóhúsból egy csapásra hús lett. Miért hozom fel ezt a példát? Amikor a román lóhús nyugati exportra e, utazott, a dokumentumok először keletnek indultak, először Ciprusra, aztán még keletebbre, egy olyan cég, ami a ciprusi cégnek eh, résztulajdonosa, valahol a csendes óceánon, vagy hát a fene tudja, eh, hol rendelkezik székhelye. Itt tegyük fel magunknak a kérdést, hát milyen dolog ez? És az Európai Unió meddig nézi tétlenül, hogy így lehessen Európában üzletelni minden dokumentum mögé kell egy ellenőr, hogy ellenőrizze annak a valós voltát. To look to all this, let's call fiscal. Az úgynevezett fiskális paradicsomok, adóparadicsomok eh, tekintetében eh, az átláthatóság és az információ csere segített a legjobban. Az ha, ha így járunk el, akkor vethetünk eh, véget az adóparadicsomok korszakának. Néha nagyon kemény javaslatokat teszek, amit persze nem fogadnak el érthető módon. Európában ne tevékenykedhessen olyan cég, ami, amely adóparadicsomba küldi a dokumentumokat, olyan adóparadicsomban, amely olyan országon található, ami egész egyszerűen nem hajlandó megállapodást kötni az Európai Unióval az információ cserére. Romániában vannak eurómilliárdosok, nem fizetnek adót. Miért? Azért, mert a pénzüket különböző adóparadicsomokban fialtatják, és onnan semmiféle információt nem adnak ki a román adóhatóságoknak. Adózási szempontból itt rendelkeznek állandó lakhelye ezek az milliárdosok. Persze, elfogadhatjuk a mostani helyzetet, de ne felejtsük el. Ez a lóhús botrány szorosan összefügg az adó paradicsomok gyakorlatával. Így manipulálják a dokumentumokat, nem csak az adó elkerülés a cél mindig. Köszönöm. Thank you very much indeed, Mr. Köszönjük Stolojan úrnak. Most pedig az Európai Bizottság képviselőnek adom meg a szót, parancsolja. Uh, thank you very much, Chair, for the, uh, the floor. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót kaptam, és az Econ szakbizottságnak és a raportőrnek is köszönet jár, hogy felkarultak ezt a témát, és hogy elkészítették a jelentéstervezetet. Általában véve üdvözöljük, hogy az Európai Parlament felkarolta a témát. Tudják, hogy a parlament elfogadott egy állásfoglalást áprilisban, és eh, ez nagyon kihatott a bizottság júniusi közleményére és intézkedési tervére, amelyet decemberben nyújtottunk be. Megpróbáltuk felkarolni azokat a dolgokat, amiket a parlament állásfoglalása tartalmazott. Szerintem Két nagyon fontos ösztönzőnk van. Az egyik az, hogy az adóbevételeket beszedjük, de a másik az, hogy igazságosak legyünk az adórendszerben, és ezt már többen is említették, számunkra is nagyon fontos ez. A bizottság decemberben egy nagyon nagyra törő csomagot nyújtott be, 34 intézkedési pontból áll, és reméljük, hogy a következő években ezt megvalósítjuk. Már néhány beindult, volt két ajánlásunk, amit egy időben fogadtuk el. Az egyik az adó menedékekről szólt, a másik pedig az agresszív adótervezésről, Szerintem mind a kettő ugyanabba az irányba mutat, mint az, amit itt ma hallottunk. Úgyhogy üdvözöljük a parlamentnek a kezdeményezéseit, és szerintem az önök támogatásával sokkal erősebb lesz a pozíciónk, és meggyőzhetjük a tagállamokat, hogy állást foglaljanak erősebben ebben a kérdésben. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Végül Kleva asszonynak megadom, mint raportőrnek a szót. Köszönöm. Anyanyelvemen szlovénül fogom megtartani a záróbeszédet, úgyhogy kérem tegyék fel a fülhallgatót. Köszönöm szépen. Mindenkinek köszönöm, aki részt vett ebben a vitában itt ma. Köszönjük a javaslataikat. Ez egy olyan téma, ami már nem új, a parlamentben már elég sokat foglalkoztunk ezzel, különösen itt az ECON szakbizottságban. Minnyáján tudják, hogy a terjedelme ezeknek a jelentéseknek nem túl nagy, de most ez a jelentés javítani fog a helyzeten, változásokat fog, változásokon fog átmenni, hiszen felkarolom a módosítókat, amiket benyújtottak, úgyhogy tényleg minden módosítóját köszönet. Én úgy gondolom, hogy együtt egy olyan jelentést állíthatunk össze, amelyre a parlament büszke lesz, amikor az állam és kormányfőknek benyújtja. Például a G20-ak találkozóján is. Ugyanis ott például gyakran hallunk olyan ígéreteket, amik aztán nem valósulnak meg. Úgyhogy én azt remélem, hogy ez a jelentés a gyakorlatban is kiad arra, hogy mi történik a csúcson. Ami a DEVE szakbizottság munkáját illeti, ők a fejlődő országokról állítanak össze egy jelentést, tehát ezt a témát elkülönítettük, és biztos vagyok benne, hogy ők is kitűnő munkát végeznek. Én a bevezetőmben említettem számokat, számadatokat, ez azonban csak háttér, csak a nagyságrendre akartam rámutatni, hogy mennyi pénzt veszik el adócsalások miatt. Ez csak egy becslés, de ezek a számok a jelentésbe is bekerülnek. Aztán most beszéljünk a definíciókról. Én tényleg azt szeretném, hogyha az adó a kérdését tisztáznánk. Ha nem tudjuk ezt megcsinálni. Ha nem állítunk össze egy definíciót az ECO szakbizottságban, akkor nem teljesítettük be a munkát. E, ha igen, akkor nagyon fogok örülni. Nagyon sokan azt mondták nekem, hogy ne vállaljon magamra ezt a jelentést, túlságosan nehéz, de én mégis felvállaltam az adócsalásnak a hatása és egyéb ilyen kérdések, foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel, mert csak így nyerhetjük vissza az állampolgároknak a bizalmát. Az állampolgárok és azok a cégek, amelyek adót fizetnek, mind igazságos rendszert akarnak. Remélem, hogy most javíthatunk ezen a jelentésen, konkrétabbá tehetjük, pontosabbá, vannak még speciális módosítók, amiket szeretnék felkerülni, de biztos vagyok benne, hogy a következő hónapban ez sikerül elérni. Köszönöm a figyelmeket. Elnök, szeretném emlékeztetni önöket, hogy február 26-a a módosítók határideje. A szakbizottságban március 20-án tekintjük át őket, és szavazni itt a szakbizottságban április 21-én fogunk, és a plenárison pedig májusban. Úgyhogy térjünk is át a következő napi rendi pontra, amely a 15-ös pont, a több szintű kormányzásnak a problémái, alkotmányos problémái Európában. Szilvi Gulár. Köszönöm, Pablo. Lássunk egy kis régészetet. Meglepő módon ez a szöveg eredetileg több mint egy évvel ezelőtt eh, eh, datálódik, akkor még nem volt, nem létezett a Van Rompuy eljárás nem született meg, a Marian Tyson jelentés. Tehát egy olyan szöveggel van dolgunk, amely eh, kicsit eh, a polcra került, ott porosodik. Itt az ideje, hogy valamit szóljunk erről. Ugyanakkor mégiscsak nagyon fontos kérdés ez, ami érint az Ekonszak Bizottság hatáskörét, hiszen a különböző szinteket érinti, hogy az eurózónát eh, hogyan igazgatjuk. Ezért eh, azt javaslom, hogy következőképpen járjunk el. Először is az ECON kompetenciáit tartsuk eh, tiszteletben, legalábbis ami hatáskörünkbe tartozik, ugyanakkor az AFKO szakbizottság tyúk szemére se lépjünk. roppant rövid szövegről van szó, ezért hogyan kell eljárnunk. Nem, és ezt hangsúlyozom még egyszer, Szerius Volszki úr ennek az ellenkezőjét elmondta, de én nem a megosztás pártján állok, hogy megosztjuk az Európai Uniót. Egyáltalán nem. Az eurózóna és az eurózónába belépni kívánók illetve azok, akik pár évig átmeneti intézkedéseket, átmeneti intézkedéseket vagy kivételeket élveznek. Nos, e, e, ezen országokat együtt kell valahogy kezelni, itt e, az Európai Parlamenten belül fontos, hogy elszámoltatható legyen az Európai Nő minden meghozott intézkedés tekintetében örülmel fogadtuk, hogy a tagállamok konszolidálták az eurót, a szolidaritási mechanizmus bevezetését is üdvözöljük, ez korábban nem rendelkezett, a trojka e, egyes országokban e, renderázta a dolgokat, Van Rompuy úr e, komoly javaslatokat tett arra, hogy a tagállamokat hogyan lehet arra kötelezni, hogy a tiszteletben tartsák. Ezek tehát a fő pontok, amelyek szerepelnek a szövegben. Persze örömmel várom bárkinek a további javaslatát, hogy javítsuk a tesztet. Ugyanakkor az AFKO irányában egyértelműen kell azt kommunikálnunk, hogy mivel az euróról is szó van, ezért a Econ szakbizottságnak is véleményt kell e, nyilvánítania, ugyanakkor e, ne lehet elhanyagolni azt a kérdést sem, ami talán az egyik e, legalap vetőbb döntés egy tagállamnak az elmúlt években, az, hogy belépjen a közös fizetőeszköz zónába, az eurozónába, avagy sem. Ezt nem szabad elbagatelizálni. Az euró az unió egészének a fizetőeszköze, nem egyes tagállamok fizetőeszköze, ezért maga a szerződés is kimondja a, a jegyzőkönyvben, hogy előbb-utóbb minden tagállam belép majd az eurózónába. Éppen ezért közösen kell elgondolkoznunk azon, hogy jelenlegi megosztottság ügyében mit tudunk tenni. The floor to, on um, behalf... Köszönöm szépen. Messzi Rosszesz az EPP képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Valóban szívenek igaza van. Szinte régész munka ez. Nagyon messzire kell visszamenni az időben, hogy megtaláljuk azt, hogy mikor kezdtük ezt az egész folyamatot. Ányik előadóként de most működöm először egyébként Szilvivel. A megközelítés tekintetében egyetértünk, egy apró kis megjegyzésem lenne az ötös ponttal kapcsolatban, mert a blueprint szó szerepel a francia szövegben is, valószínűleg nem találtak a politók igazi megfelelőt erre, hogy a tervezett szót megtalálják, de jó lenne, hogyha ez ügyben tisztán látnánk. Nem tudom, hogy a tervezet valóban teljesen kitére mindenre, a, blueprint pedig hát erre utalna, de hát ez apró kis nyelvi megjegyzés. De a, valóban igaza van Szilvének, ez az egész Európai Unió közös fizetőeszköze, nem csak néhány tagállamé, és hogyha valaki azt vállalja, egyes tagállamok hosszú távon sem akarnak az eurózónába belépni, akkor ennek nagyon komoly intézményi következményei lesznek, már pedig alapvetően minden tagállamnak, újonnan belépett tagállamnak kötelezettsége, hiszen kötelezettséget váltak a csatlakozás szerződésben, hogy az eurózónába belépnek, ezért át kell gondolnunk, ha nem így lesz, akkor át kell gondolnunk azt is, hogy az eurózóna és a nem eurózóna tagokra vonatkozó intézményrendszer ügyében mit tévők legyünk. A szocialisták képviseletében Gutáz úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Mindenekelőtt köszönöm Szilvi Gulárnak a munkáját és a véleménytervezetet. Szeretném azt is megemlíteni, hogy sok reformra van szükség ahhoz, hogy valóban hatékonyabban működjön az EU e, igazgatási struktúrája a gazdaság és a monetáris ügyek e, területén. És a demokratikus e, vizsgálatnak is helye kell, hogy legyen. Itt van a trojka és a saját források kérdése. Ezzel kapcsolatban szerintem meg kellene említeni egyértelműen, hogy egy európai államkincstár létrehozását tartjuk szükségesnek. Az ötödik pont, amiről ön is beszélt, arra utal, hogy az Európai parlamentek is az elszámoltathatónak kell lennie. Szerintem ennek a követelménynek már megfelelünk az Európai Parlament az Európai Unió intézménye, az euró az Európai Unió valutája, tehát az Európai Parlament jogosan képviseli az gazdaság és monetáris uniót is. Rafael Szarkovszki kollega az AFKO munkaanyagában arról ír, hogy a hatos csomag érvényességét soha nem kérdőjelezték meg. Ezt az euróvezet beli és az azon kívüli tagállamok egyaránt megszavazták az Európai Parlamentben. Az Európai Parlamentben is persze megvan a választó vonal az övezeten belül és azon kívüli országok között, ezzel esetleg a Pandora szerencét is megkinyithatjuk. Ezért ezek erre megoldást kell találni. Az Európai Parlament a szerződ, alapszerződés 10-11. Eh, cikke értelmében eh, az EU valamennyi polgárát képviseli, és ezt kellene erősítenünk inkább az ellentétek helyett. Köszönöm, Kutasz úr. Most pedig Eichhaut eh, úr szól a saját frakció nevében. Köszönöm Szilvének a nagyon jó jelentést, és Jean-Paul Busszé kollégámat szeretném kimenteni. Kérte tőlem, hogy én mondjam el az ő véleményét, neki egy másik szakbizottsági szavazáson kell részt vennie. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ennek a jelentésnek a, a lényegét tekintve egyetértünk vele, Szilvi, és köszönjük zöldek szempontjából azt szeretnénk hozzátenni ehhez, hogy néhány ponton erősíteni kellene talán a véleményt e, talán is észrevetted, megpróbálunk majd e, apró módosítókkal e, segíteni ebben. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy végül közösségi módszerre lesz szükség az ESM, esm a stabilitási mechanizmussal kapcsolatban. A bankunió kapcsán ki kell hangsúlyozni, hogy az egységes betétgarancia, illetve bankszanálási rendszer jelentik a bankunió eh, két fő pillérét. Azután kétoldalú szerződéses megállapodásokról is szó van, a tanács majd júniusban tárgyal ezekről megint. A parlament szemszögéből azt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy ezeket a kétoldalú szerződéseket is elszámolhat adhatóvá kell tenni demokratikusan, és tagállamok és az EU szempontjából egyaránt, ezért ezt talán még egyszer a véleményben is célszerű lenne kihangsúlyozni. Végül a saját forrásokra vonatkozó pont kapcsán ezt szeretnénk kiegészíteni azzal, hogy az Unióban a saját forrásokról folyó vitát fel kell használni arra is, hogy az eszimetikus sok kezelésének a mechanizmusáról is szó essen. Tehát ezeket a pontokat szeretnénk majd hozzátenni a véleményéhez. Még egyszer nagyon köszönjük, és biztos vagyok abban, hogy Jean-Paul már nagyon örömmel várja a önnel való együttműködést. Köszönöm szépen, Eichhaut úr, most pedig az ECR eh, képviseletében Etnikú, Eppink úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Három megjegyzést szeretnék tenni. A második pontban Gulár asszony azt javasolja, azt mondja, hogy a hatos csomag csak az eurózóna tagjaira vonatkozik. Ez szerintem nem igaz. A hatos csomag az EU mind a 27 tagállamára vonatkozik, például a pénzügyi szankciókra vonatkozó rendelkezések vonatkoznak csak az euróövezetre. Ez itt pontosítást szeretnék kérni, a véleményben ezt korrigálni kellene. A kettős csomag viszont tényleg csak az euróövezetre vonatkozik, Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Gulár asszony frakciója volt az, amely eh, megakadályozta ennek a nagyon fontos eh, jogszabálynak az elfogadását eddig, tehát a two ét Az ötödik pontban Gulár asszony a véleményében már eh, új jogalkotási javaslatok elkészítésére szólít fel, és az Európai Bizottság blueprintjének a megvalósítását kéri. A hetedik pontban pedig azt mondja, hogy külön költségvetésre van szüksége az Európai Uniónak. És az előbb is mondtam, az Európai Unió nem, ha nem válik transferunióvá, akkor nem tud fennmaradni. Világos szabályokra, szankciós mechanizmusokra van szükség, ez Maastricht szellemisége, és tovább kell menni a közösséges ilyesítés útján. A véleményében Golár asszony amellett is szót emel, hogy legyen egy euróvezeti parlament is, hozunk létre egy ilyet. Azaz egy parlamenti kamarát akar, külön az EU-ról vezető tagok és azon tagállamok számára, akik jelzik, hogy csatlakozni akarnak a jövőben az euróhoz. Nos, a Schengen eh, kapcsán is akkor eh, ott is létre akaratánk hozni egy eh, külön parlamentet a Schengenben résztvevő országok számára? a, vagy a pénzügyi tranzakciós adóhoz csatlakozó országoknak is legyen egy külön parlamentje. Szerintem ez így nem működik. Um, talán inkább azt kéne írni, hogy olyan parlament legyen, ami nincsenek ott a britek. És ugye én Belgiumot képviselem, nyilván nem lepi meg önt, hogy belgaként én javasolom pont ezt a parlamenti felülvizsgálattal kapcsolatban, ugyanis sokszor elfelejtjük, hogy mi a kiket képviselünk. Pink, as I don't... Köszönöm. Epping úr, Krúte úr már nincs itt, vagy a GUE bármely más képviselője, úgyhogy Tremosa Ramon úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Engem nagyon érdekel ez a vita az Európai Unió kormányai. Elolvastam a Charlemagne szekció cikkét az Economistban múlt héten, ahol Gulár asszonyt idézték, miszerint az Európai Parlamentben a képviselet adózás nélkül valósul meg. És ez itt a kulcs. E kell, be kell ismernünk, hogy választás elé kerültünk. Plusz fiskális hatásköröket akarunk, vagy nem. De ezt megint csak nem mi döntjük el, hanem az európai állampolgárok a következő években. Tehát engem nagyon érdekel ez a kérdés, és majd meglátjuk, hogy milyen fontos. De amikor azt mondjuk, hogy a stabilitást, a demokratikus beszámoltathatóságot erősítjük, akkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy vannak olyan tagállamok az EU-ban, amelyek nem túl hatékonyak, és talán ez a, az adó nélküli képviselet, ezt át kellene gondolnunk, úgyhogy majd módosítókat adok be. Én igazi fiskális föderalizmus szeretnék látni Európa decentralizált országában, és például Spanyolországban. Megmondom miért. Ha az elmúlt öt évben áttekintjük az európai gazdaságot ezzel a nagy válsággal. Akkor azt látjuk, hogy a legjobban kik birkóztak meg, ezek a kis északi, észak-európai országok voltak, és hát Németország, de mondjuk egy kivétel, hiszen északi országként operált, azért, mert igazán federális ország, és igazából 17 kis államból áll, amelyeknek teljes mértékű adóztatási joga van, és az infrastruktúrákat is, vonat, hajóközlekedés, légiközlekedés is teljes mértékben irányítják. Tehát ez azt jelenti, hogy a hatékonyság az a dimenzióhoz is kötődik. És a legjobb választ az északi országok adják, és a föderális országok. Portugália, Spanyolország, Görögország, talán kicsit Franciaország és Belgium is. Mindegyikre igaz, hogy egy központi kormány van, és az infrastruktúra is centralizált. Ezért vannak itt nagy problémák. Úgyhogy hatékonyság, demokratikus elszámoltathatóság, stabilitás erősítése. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos tagállamoknak van még tennivalójuk. És nem beszélhetünk a saját erőforrásokról európai szinten, addig, amíg bizonyos tagállamok nem képesek elvégezni a házi feladatokat. Elnök, köszönöm szépen, Ramon. Szerintem nem csak, hogy jó politikai rendszerekre van szükség, hanem jó kormányzásra is. Megadnám a szót Gulár asszonynak még egyszer. Köszönöm szépen, Pablo, és köszönöm mindannyiuknak. Nagyon örülök annak, hogy mindenki segíteni szeretné a munkámat, de kérem, ne próbálják még hosszabbat tenni a szöveget, hiszen van egy szám határ, hogy hány szót írhatunk le. Úgyhogy Epping úr, Epping úr, a szavakat megszámoltuk, és hogyha megnézi a végeredményt, akkor azt látja, hogy a válságnak az elhárításáért a tagállamok csak részben vonhatók felelősségre. Kutas úr, az az elképzelés, hogy kicsit rugalmasak legyünk itt. Ez az alapelképzelés, de nem az, hogy létrehozzunk egy másik parlamentet. Tehát mi nem akarunk senkit sehonnan kirekeszteni. Sőt, azt szeretnénk, hogy mindenki részt vegyen abban a munkában, amikor arról van szó, hogy egy tagállamnak döntenie kell, hogy eurózónába kerül vagy sem. Tehát figyelembe kell venni a közvéleménynek azt a kérését, hogy egyszerűsítsük a munkánkat. Nem kell senkit semmire kényszeríteni, aki nem akar be, belépni az eurozónába, de a parlamentnek rugalmasnak kell lennie. Ha a parlament nem rugalmas, akkor ez azt jelenti, hogy a létrehozó struktúrákat az intézmények már nem tudják irányítani. És igazából akkor a struktúrák irányíthatatlan válnak. Igazából rugalmasnak kellene, hogy képesek legyünk rugalmasnak lenni, de erről még van időnk, erről még beszélhetünk várom a változtatásokat, amelyek figyelembe veszik a legitim elvárásokat is, nem csak a parlament véleményét, hanem az állampolgárok véleményét is. És kormányközi szinten kell rendeznünk a kérdéseket. Elnök, köszönöm Szilvi, akkor a jelentéstervezetet február 19-én beszéltük meg, 25-én van a módosítók határide, március 11 után, március 21-én az Ekonban szavazunk, és március 23-án a az illetékes szakbizottságban is még nem erősítették meg, hogy a plenárison mikor. Egyéb napirendi pontok nincsen. Az utolsó napirendi pont, hogy emlékeztessek mindenkit. Következő ülésünk 25-én lesz, 3 órától, és a következő nap a reggel 9 órától. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. To say something?